are you ready? ho tisztelt kollégák! az elnökök értekezlete a frakciók elnökének értekezlete az imént döntött arról hogy a szaharov díjat 2017-ben odaítéli a venezuelai demokratikus ellenzéknek. all'assemblea nazionale rappresentata da.